Az elnök. Please, colleagues, take your seats. Kedves kollégák, foglaljanak helyet, kérem. Please. Hmm? Please, colleagues, take your seats. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet.